Következő napirendi pontunk, közös vita a fejlesztési finanszírozás tárgyában. Tehát a fejlesztési finanszírozás témájában fogunk eszmét cserélni a Tanácsos Bizottság nyilatkozata az ENSZ konferenciája kapcsán és Line asszony jelentése az adó elkerülés, mint kihívás a fejlődő országokban címmel. A kettőt egy keretben tárgyaljuk, tehát a jelentéstevőt illeti a szó először. Schlein asszony parancsoljon. Négy perce van. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Nos, most az adó elkerülés végre az Európai Vita központjába került, olyan időkben, amikor a hatalmas tőkemozgásokat láthatunk a világ egyik részéről a másik, egy klikre. Ezek globális kihívások, és ezek leküzdéséhez globális megoldásokra van szükség. Egyszerű elvet kell itt meghatározni, az adót ott kell fizetni, ahol a profit termelődik Nos, itt Európában olyan döntéseket hozunk, amelyek a jövőbeli nemzedékre kihatnak. A fenntartható ö, finanszírozás, vagy az Addis Abebai konferencia ö, ra tekintettel. Ezek a célok csak akkor elérhetőek, hogyha megfelelő finanszírozásokat biztosítunk állami fejlesztési támogatással, de a hazai források megfelelő mobilizálásával is. És itt az adózás és az adóelkerülés elleni küzdelem alapvető jelentőséget nyer. A becséseket óvatosan kell kezelni, de az illeges pénzmozgások a felüldő országokból 1000 milliárd euró, dollárt tesznek évente, ez nagyon-nagyon nagy adat körülbelül tízszer annyi ez, mint a tám, fejlesztési támogatások. A polgároktól mondják ezt meg. Itt gyakran ösztönzőket adnak és adókivételeket adóügyi versenyben, amely káros számukra. Ebben a jelentésben a bizottságtól egy valódi cselekvési tervet kérünk, hogy támogatni lehessen a fejlődő országokat. Line, would you please load? Az elnök asszony megszakítja az előadót, kérem lassítson le, mert a tolmácsolást lehetetlen ilyen módon. A bizottságtól valódi cselekvési tervet kérünk, hogy támogatni lehessen a fejlődő országokat, hogy szolidabb és igazságosabb adórendszereket hozzanak létre. Kérjük tehát a fejlődő országok támogatását adóügyi és technikai segítségnyújtásra, ami még nem elégséges. Azt kérjük, hogy a UN Taxation Committee alakuljon át valódi intergovernatív szervezettel plusz forrásokkal, hogy végre garantálni lehessen, hogy a fejlődő országok egyelő feltételekkel vegyenek részt a globális adóügyi rendszer reformjában. Nemzetközi kezdeményezéseket kérünk a globális adóügyi rendszer reformja céljából, a BEPS folyamatos hasonlóan, amelyet az OECD javasolt. De a fejlődő országok igényeit jobban figyelembe kell venni. Két eszköz nagyon fontos, kérjük a country by country reporting standardek elfogadását a multik esetében minden ágazatban beleértve a nyersen kitermelő ágazatokat, és fontos, hogy ezen adatok legyenek nyilvánosak, minden ország számára hozzáférhetőek, különösen, hogyha a bizottság egy ilyen irányú javaslatot nyújtana be meglepne, hogyha valaki holnap az ellen szavaz, amit a szabizottságban már egyhangulag elfogadtunk. Amikor az automatikus információról cseréről beszélünk, akkor egy átmeneti időszakra van szükség olyan országok esetében, amelyek még nem alakították ki teljes mértékben a szükséges kapacitásokat, hogy begyűjtsék és megosszák az összes kért adatot. Átláthatóságot kérünk, az ö, Trust és más hasonló szervezetek tulajdoni viszonyait illetően a fejlődő és felett országok adóügyi kezelését illetően nincs igazságos adóügyi elbánás, az ENSZ is egy, egy igazságosabb megközelítést javasol. Hatástanulmányt is javaslunk az európai adóügyi rendszereket illetően a fejlődő országokban. És azt is kérjük, hogy eh, az adóparadicsomok nemzetközi definíciója 2015-ig megszülessék, fekete listával és szankciókkal. Furcsa lenne, hogyha valaki külön szavazást kérne, hiszen azt hiszem, hogy itt mindenki egyetért abban, hogy milyen komolyan kell kezelni ezt a problémát. Végezetül eh, nagyon fontos, eh, hogy fontosan nem is szempont, ugyanis az általában a társadalmak legsérülékenyebb legérzékenyebb rétegét sújtja, különösen a nőket, az adóelkerés és az adócsalás. Köszönöm az elnyék jelentéstevőknek és a titkárságnak a támogatást. Remélhetőleg holnap a jelentés a legszélesebb támogatással születik majd meg, hogy a parlament hangját az adészi konferencia előtt hallathassuk az adóelkerülés elleni harcban, hogy egy valóban ambiciózus cél jön létre, és a szegénység és az egyenlőtlenség problémáját annak gyökerénél tudjuk kezelni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a tanács nevében Schmidt miniszter. Van itt? Ővé a szó. Elnök asszony, képviselő urak és hölgyek, már két éve, hogy kötelezettséget vállaltunk egy összetett tárgyalási folyamatban, amelynek a cél nem kevesebb, mint hogy létrehozzunk egy új globális partnerséget, hogy megfeleljünk ezen kihívásnak, a szegénység leküzdésének, valamint a fenntartható fejlődésnek. Ez a partnerség vezeti a nemzetközi közösséget a következő években, és az Európai Unió, valamint annak tagállamai bizonyosan megfelelnek ennek a történelmi rendezvúnak. Nos, ezen partnerség esetében az egyetemesség elveire akarunk alapozni, a megosztott felelősség elvére, valamint a kölcsönös felelősség elvére számításba kell vennünk mindenki képességét, és számos szereplőt kell bevonnunk. a új globális partnerségnek elő kell mozdítani az emberi jogokat, az egyenlős, egyenlőséget, a megkülönböztetés tilalmát, a demokratikus intézményeket, a jókormányzást és a jogállamiságot. És mindenkinek lehetővé kell tennie, hogy aktívan részt vegyenek, és a környezetvédelmi fenntarthatóságot illetve a, globál, a földgolyónkát, a szabad határokat is figyelembe kell venni. Az emancipáció a nem egyes esélyegyenlőség is fontos szempont, magukban is célok ezek, és ezek fontos eszközei ezen terv végrehajtásának, és minden szinten ösztönözni kell ezt. Gondolok itt különösen a lányok oktatására, ez egy fejlesztési tényező, amely rendkívül jelentős. A Monterey és Dai konferencia után, amely megvetette ezen partnerség alapjait, továbbra is együtt kell kialakítanunk egy látásmódot, hogy a világ rendszer megváltozzék. Az Addis Adebai konferencia, mely hétfőn kezdődik, nem korlátozódhat arra, hogy az elért eredményeket értékeli, a montrai konszenzus végrehajtását, illetően illetve a dohai nyilatkozat végrehajtását, illetően a jövő felé kell fordulni Addis Adebának, és valamennyi eszközzel foglalkozni kell, ami a végrehajtást illeti, és mobilizálni kell, és hatékonyan ki kell azt aknázni valamennyi pénzügyi és egyéb forrást. Az Európai Unió és annak tagállamai továbbra is ki kell, hogy jelentsék ezen fontos elveket a Montrei konferencia után. A legnagyobb stabil finanszírozást jelentjük a kormányok nagy része számára, tehát a fenntartható fejlesztés finanszírozása középpontjában vagyunk. A nemzeti kormányok első felelősei annak, hogy ezen állami forrásokat a lehető legjobban használják ki. A konferenciának egy egységes megközelítést kell kialakítania az új partnerség végrehajtását illetően, erőteljes egyensúlyt kell találni a három dimenzió között, a gazdasági, a szociális és a környezeti dimenzió között a fenntartható fejlődés érdekében. Ösztönözni kell tehát a szakpolitikák összhangját, világosan meg kell határozni kötelezettségvállalásainkat, és eredménye, azokat az eredményeket, amelyeket valamennyi szereplőnek el kell érnie. Úgy véljük, hogy a konferencia záró dokumentuma a programok végrehajtásának fontos dokumentuma 2015-re vonatkozóan, amelyet szeptemberben fogadnak majd el New Yorkban, és ez a csúcs találkozó egy stabil alapot jelent a COP21 konferenciát, illetően az ENSZ keret egyezménye, hát a szervező konferenciáról van szó, az éghalatváltozásról, amelyet Párizsban tartanak decemberben. A finanszírozások nagyon fontosak, a közés magánfinanszírozások, az innovatív és nemzetközi finanszírozások, és a nem pénzügyi forrásokat is figyelembe kell venni. Elengedhetetlen egy olyan klíma amely elősegíti a fejlesztést, meg kell erősíteni az intézményi kapacitást, a kereskedelmet, a beruházásokat ösztönözni kell, be kell fektetni az oktatásba, a tudományt, a technológiát és az innovációt ösztönözni kell. Ezen új partnerségnek stabil nyomonkövetési keretre is szüksége van, a felelősséget és az értékelést illetően ennek szerves részévé kell venni a 2015 utáni programnak. Nemzeti, regionális és globális szint bevonása szintén fontos, valamelyik kormányzat és nem kormányzati szereplő bevonása szintén fontos. Képviselő hölgyek és urak, az EU, illetve a tagállamok elkötelezettek abban, hogy aktív szerepet és konstruktív szerepet játszanak a teljes zajló folyamatban, és figyeljenek annak összhangjára. E célból a ö, május 26 i fejlesztési tanács elfogadott egy álláspontot a fejlesztési támogatás tárgyában, itt megerősítjük az EU és annak tagállamai kötelezettségvállalásait, a 0,7%-os GDP arányos cél elérését illetően, az állami fejlesztési támogatás volumenét illetően, a 2015 utáni programban és a prioritárius kötelezettségvállalásokat a kevésbé fejlett országok irányában. Meg kell könnyíteni az aktív részvételt az EU, illetve a tagállamok részéről a nemzetközi tárgyalásokban, és hozzá kell járulni ezen tárgyalások sikeréhez. Ezen globális partnerség sikere valójában a mi hozzájárulásunktól függ, teljes mértékben ki akarjuk fejteni szerepünket, és konstruktív módon együtt akarunk működni valamennyi szereplővel, különösen az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy létrehozzunk és végrehajtsunk egy programot a 2015 utáni időszakra, amely ambiciózus és egyben az átmenetet és az inklúziót szorgalmazza, amelyre valamennyiünknek szükségünk van. Thank you, minister. Köszönöm, miniszter úr. Most a bizottság képviseletben Mimica biztos kapja meg a szót. Köszönöm elnök a szintisztelt képviselők. Csak egy hét van hátra az ENSZ konferenciáig, amely Addisabebában kerül megrendezésre, fejlesztés finanszírozás címmel. Köszönöm, hogy meghívtak, hogy ezt még cseréljünk erről most, és köszönöm az adó elkerülés tárgyában írott parlamenti jelentést is. Az Addiszi konferencia prioritás az Európai Unió számára. Továbbra is elkötelezett hívei vagyunk annak, hogy sikerre vigyük e konferenciát, mert a New Yorki konferencia és a Párizsi e, klímakonferencia sikerére is hatással van. Különösen hálás vagyok a parlament aktív szerepvállalásáért az előkészületi folyamatban, és állásfoglalásukért is a fejlesztési finanszírozás címmel, valamint a 2015 utáni fejlesztési napi rendért is. Örülök annak, hogy hatan velünk utaznak az Európai Unió delegációjában a konferenciára. Juncker elnök úr, Margarini ö, alelnök asszonyt, és engem bizott meg, hogy mi képviseljük a bizottságot Addis Abebában, a nemzeti kormányok képviselével együtt. Mi fogjuk biztosítani azt, hogy az Európai Unió és tagállamai továbbra is egy hangon tudjanak felszólalni ezekben az utolsó kulcsfontosságú előkészületekben. Az átfogó elvek és várakozások, amelyek az EU módszertanát irányítják, a következőek. Az Addis konferencia átalakító kell legyen, koherens vállalásokat kell, és megállapodásokat hordozzon a végrehajtás minden eszközét, a segélyt, beruházás és a hazai forrásokat is beleértve, valamint környezet, olyan szakpolitikai környezet kell teremtünk, amely katalizátorként működik a finanszírozás támogatásában, emel hatással bírva más befektetések irányába is, maximalizálva azok hatásait. Másodszorban az iszi konferencia egyetemlegességet kell hordozzon. Az észak és dél között, a donorok és kedvezettek közötti megosztottságon túl kell lépnünk. Igazi globális partneri viszonyra van szükség egy átfogó napirend biztosítására minden ország kell, hogy cselekedjen saját felelősségét vállalva, csak úgy, mint a civil társadalom és a magánszféra. Az Európai Unió készen arra, hogy vállalja szerepét a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásában otthon is, meg a külső cselekvéseink keretein belül is. Harmadsorban az ADC konferencia kölcsönös számok számokérhetőséget kell hordozzon. Átlátható, megbízható keret kell, hogy létrejöjjön, mert révén nem csak a pénzügyvállalásainkat vállalásainkat tudjuk nyomon követni, hanem általános haladásunkat a fenntartó fejlesztési célok félrehajtása felé is. Mindannyian keményen dolgoztunk egy nagyra törő Adiszi dokumentum eredménydokumentum rész tekintetében, amely a célok megvalósítását is rögzíti, és a, a tanács május 25-i konklúzióit is hordozza. Nagy kihívást jelentenek ezek. A legutóbbi szövegtervezet jó eredménye az Európai Uniós tárgyalásnak, ám még nem került jóváhagyásra a dokumentumok. Továbbra is vannak olyan kérdések, amelyekben ellenmondás van. Például, hogy pontosan mi legyen a viszony az Edeszi konferencia és a 2015 utáni csúcs között. Tárgyalások folynak még New Yorkban is, most, hogy itt ülésezünk, és Addisban is lehet, hogy tovább folynak majd. Az Európai Unió jól felkészült, kész konstruktív vezető szerepet játszani a tárgyalások során, és azon túl is konkrét számadatokkal is be tudok erről számolva. 57 milliárd euró a hivatalos fejlesztési támogatás, ez az Európai Uniót a világ legnagyobb donorává teszi, újra lekötöttük a fejlesztési támogatás hivatalos céljait 0,7%-ában a GDP-nek, a 2015-ös utáni napirend keretei között egy még ambiciózusabb erőfeszítést előrányozva. Sajnálatos módon más fejlődő és felemelkedő gazdaságot államok nem követik ezt a jó példát. 100 milliárd euró az a becsült összeg, amelyet Európai Unió mobilizálni tud infrastruktúrális beruházások révén partnerországokban 2020-ig. Az EU támogatási komponens révén, amely 8 milliárd euróra rúghat, lehet katalizátor hatással megmozgatni ezeket. Több mint 16 milliárd eurót köteleztünk el a közvetvédelmi és klímaváltozási célok megvalósítására, és 35 milliárd euró az a konzervatív becslés, ami szerint, ami a legkevésbé fel országok exportját jelentik az EU-ba, amely ö, ö, kedvezményes feltételekkel jöhet Európába. Tisztelt képviselők, hagyj beszéljek most a parlament elkerüléssel foglalkozó jelentéséről. Az Európai Bizottság egyetért az általános elemzéssel, amelyen nagyon átfogó jelentésben megfogalmazódik. Ezt még cserélve, Schlein jelentéstevővel több alkalommal arra jutottunk, hogy beláthatjuk a parlament milyen fontosnak tartja ezt a témát figyelemmel kísérem az annak ajánlásait, hogy cselekvési tervet illetően, amely azt érzi, hogy a fejlődő országok is több hazai forrást mobilizáljanak. Ez valóban jelentősen hozzárulhat egy fenntarthatóbb és finanszírozáshoz megfelelő adminisztratív kapacitásokra van szükség a partnerállamok adóhatóságait megsegítve, és persze politikai akarat is kell ehhez, hogy átalakuljon az adórendszer. A adóelkerülés, az adósalás, az illegális pénzmozgások elleni harc is fontos szerepet ró az Adiszi konferenciára, hiszen az Adiszi eredmény dokumentum körüli tárgyalások erről a témáról is szólnak. A legfrissebb javaslat, amely beteljesre került, jó kompromisszumként valósulhat meg, a legtöbb témát és cselekvés tükrözi, amely a parlament jelentésében megfogalmazódott. Vannak még nehézségek az ENSZ adóbizottság felállítása és kormányközi szervezet tétele tárgyában, ám már most is erősebb hangot és részvételt engedünk meg a fejlődő országok számára a globális adó agenda kialakításában, anélkül persze, hogy még egy kormányközi hivatalos testületet hoznák létre. Itt a lényegre kell koncentrálni, a tartalomra. Nem a, a folyamat formalizása a legfontosabb. A bizottság meg van győződve arról, hogy a reformát elkötelezett partnerországokat segíteni kell ezen a nehéz úton. A globális partneri kezdeményezés révén az Adisza konferencia mellett egy mellékrendezvényt szervezzünk, amely egy dokumentumot is hordoz, a címe az lesz, hogy Collect More Spend Better. Kedves tisztelt képviselők, fejet hajtunk e nagyszerű célok előtt, ám még nem vehetjük készpénznek mindezt. Addisban és Nyőrban nagyon nagy lehetőségünk lesz arra, hogy újra definiáljuk a globális együttműködést. Legyen közös siker ez. Köszönöm. For the Econ Committee. Megköszönöm biztos úrnak, és most Bajé úr következik az Ekon bizottság nevében egy percre. Köszönöm, elnök asszony, és Lány kollégának szeretnék eh, gratulálni. Az Ekon szakbizottság prioritás az adókerülés eh, csalás leküzése, ez nagyon sors kihatásokkal jár az államok költségvetésére, mindennek áldozatai a polgárok, az egészségügy, a foglalkoztatás, az infrastruktúrák és egyéb területek szenvedik meg ennek ennek következményét. Három prioritásunk van, erőteljesen támogatni kell az adói adminisztráció fejlesztését ezen országokban, hogy megfelelően be tudják szedni az igazságos és egységes adókat. Ezen kívül az adóalapot is növelni kell a fejlődő országokban, a BEPS projektek révén, vagy akár a kettős adóztatás egyezménye végrehajtása révén. Aztán itt van a jó kormányzás előmozdítása az adói területén. Nos, ezen célok elérése ez az első szakasz, a példamutatás európai szinten, és úgy vélem, hogy az európai intézmények, mint a BERD vagy az LKB, annak érdekében, hogy elkerülik az olyan közvetítőkkel való együttműködést, amelyek adóparadicsomokban rendelkeznek székhelyekkel, csak így mutathatnak példát, és így törhetik meg az adóelkerülés ördögi körét. Köszönöm. Now we open the debate with the... Uh, Köszönöm. Most következnek a frakciók hozzászólói. Az első hozzászóló Rübig úr másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Slein kolléganőnek szintén szeretnék köszönetet mondani a remek viszonyért és a remek együttműködésért. Úgy vélem, hogy fontos megmutatni, hogy sok éve ferdazunk a fejlesztési politika új sztenderdjeinek kialakításán, de sok kormány kudarca arra ösztönöz, hogy gondolkodjunk el ennek okain. Itt a migráció, a menekültek problémája, és nem elemezzük, hogy ezen problémának hol vannak az okai, és a szegénységet sem elemzik, hogy miért szegények az emberek, és miért szembesülnek problémákkal. Azt állapítjuk meg, hogy a munkanélküliséget exportáljuk, magunkhoz Európába, és ennek ellentételezéseként a migránsok pénzt keresnek nálunk, és visszavendorol ez, ez az eredeti országaikba. Világos kell, hogy legyen előttünk, hogy a WTO szabályozással Everything But Arms meg kell, lehetővé kell tennünk a kereskedelmet, a családi vállalkozások alapítását ezen országokban, a duális képzést is előre kell vinni. Döntő az, hogy ne pénzt küldjünk, hanem az együttműködést erősítsük, az oktatást, a képzést erősítsük, az energiaszegénységet csökkentsük, ezen tényezők a jövőben bizonyosan segíteni fognak. Köszönöm elnök azt. Köszönöm, Linda McEwen következik másfél percre. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a biztos úrnak és a miniszter úrnak is azt, amit itt most elha- elmondtak. Nagyon fontos, hogy Addisban a jövő héten létrejöjjön a megállapodás, és utána aztán New Yorkban és Párizsban is. Hogyha Addisban nem jut, nem tudjuk ezt sikerre vinni, akkor utána nehezebb lesz New Yorkban és Párizsban. Az álláspontunkat már a Ferrero jelentésben világosan megfogalmaztuk a fejlesztési támogatással kapcsolatban, én most inkább az adókérdésekre összpontosítanék. Az OECD beslései szerint, hogyha a fejlődő országok adóbevétele 1%-kal nőne, az olyan lenne, mint hogyha a fejlesztési támogatás megduplázódna. Tehát ez elengedhetetlen, ezért kellenek konkrét intézkedések az adó problémák elkerülésére, és hogy azt elérjük, hogy mindenki megfizesse tisztességesen az adót az illegális gyakorlatokat, a félreszámlázást, megszüntessük. Előfordul, hogy a cégek így kerülik el az adófizetést. A Save the Children egész döbbenetes számadatokat közölt a jelentésében. Afrikában 15 milliárd dollár veszik el a be fizetett adó formájában. Ezzel meg ki lehetne fizetni az egészségügyi szolgáltatásokat, az éhező, alultáplált gyermekekkel lehetne segíteni, és így tovább. Tehát oda kellene figyelni, hogy akik ezt a pénzt elteszik, azok a gyerekek szájából veszik ki az ennivalót új számviteli szabályokra van szükség, az országonkénti jelentéstételre van szükség, és mindez legyen nyilvános. Minden cég számoljon be arról, hogy nyilvánosan mit és hol tesz, és meg lehessen szüntetni azokat, amelyek nem fizetik tisztességesen az adót, úgyhogy remélem, hogy sikerre viszik ezeket a tárgyalásokat. Köszönöm szépen. Gerike úr következik egy percre. Köszönöm. Köszönöm, Mimica biztos úr. Említette, hogy Európa világszerte a legnagyobb befizető a fogyasztás politikában, ám feltehető a kérdés, hogy ilyen intézkedéseinkkel elérjük-e azokat a célokat, amelyek arányosak a befektetéseinkkel. Szerintem nem. A konzervatív frakció koordinátora az AKC delegációban ott voltam egy parlamenti közgyűlésen, az AKC közgyűlésén, tárgyaltam úgymond küszöbb országok képviselve, azt mondják, Európa nehéz partner, irreális célokat akar például a nőjogi betartását a, fejlesztéshez kötően, és az adó elkerülés témáját is meg kell vitassuk ezzel kapcsolatban. A családi vállalkozások és kisvállalatok képviselve beszéltem a fejlődő országokban, ők befizetik az adójukat, a nagy koncernek pedig nem. Egy milliárd dollár vész el ezekben az országokban egy 15 de ez az EU GDP-nek, ezzel nagyon sokat lehetne változtatni, ha meg lenne ez az adókból eltűnt pénz. A kétszer utas célok működő struktúrákat kell létrehozni az AKC Várom a támogatásukat. Köszönöm, mondja az elnökasszony. Beszára Baszterecsere asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, biztos úr, 2012. szeptemberében Mario Draghi, az LKB elnöke arról beszélt, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az államadóság helyzete megoldódjon. De ez nem működött Németországban. A bíróság azt mondta, hogy a szerződések lehetővé teszik a banknak, hogy megvásárolja a kötvényeket. De az európai építkezésről megfeledkezünk. Most az Addis Abebai konferenciát emlegeti mindenki, és arról beszél, hogy az együttműködést, a fejlesztési együttműködést át kell alakítani, és vonjuk be az érintetteket ebbe a fejlesztésbe. A munkahelyek 90%-ának a megteremtéséhez ez fontos a kevésbé fejlett országokban. Az innovációra, a az erőforrások hatékonyabb felhasználására, illetve a hosszú távú finanszírozásra van szükség. Arra is szükség van, hogy az elkövetkezendő 15 évben ne feledkezzünk meg a Lisszaboni szerződésről, különösképpen ennek a 208-as cikkéről. Ez a cikk ugyanis a fejlesztési együttműködéssel foglalkozik, illetve az Európai Unió célkitűzéseivel Azaz a demokrácia, jogállamiság, egyetemlegesség és oszthatatlan emberi jogok, tehát egyetemleges és oszthatatlan emberi jogok. Tehát ezen okokból szükséges, hogy támogassuk a jelenlegi folyamatot, legyenek jogilag kötelezőek és nemzetközi érvényűek ezek a szabályok. Így lehetne megoldást találni az áldozatok számára is, ahol nyilvánvaló, hogy a nemzeti igazságszolgáltatás nem képes a megfelelő szankciókat kiszabni. A kihívások esetén álljunk elő új megoldásokkal, úgy, hogy tiszteletben tartjuk az addig elért eredményeket. Köszönöm szépen. Azért Nekem szóltam, hogy lassítson le, mert a gondolatai nem hallattatnak meg, nem tudják letolmácsolni, hogy gyorsan beszél. Ezért szóltam. Következő hozzászóló Sánchez Caldente asszony egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr. Egyetértek meg van asszony, és több más képviselőtársam abban, hogy az adók beszedése kulcsfontosságú a fejlődő országok állampolgárai hazautalásai, illetve a közvetlen külföldi beruházások kontúl nagyon fontos forrás lehetne ez is, mármint az adóbevételek növelése. És az, hogy ez nem valósul meg, nagyon sok gondot okoz, nem tudják például visszafizetni a, a, a külföldi hiteleket sem. Konzisztensek kell legyünk, megfelelő progresszív adórendszekre van szükség, nemzetközi szinten is. Miért kellene megalázó helyzetbe hozni a államokat, Amikor vannak saját adóforrásaik, legyünk konzisztensek, ehhez politikai akarat kell. Madam Sargentini. Sargentini asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az hogy Schlein asszony jelentése kapcsán mondhatom, hogy Hollandiában az teher a hazámban, és a beszedés hatalmas költséget jelent a tagállamokban is. A fejlesztési támogatásban ugyanakkor a be nem fizetett adók mértéke a harmadik világban egyfajta bűn, és nem pótolható a fejlesztési támogatással. A, a jelentéstevő voltam abban a jelentésben, ahol a bűncseppben származó pénzek fehére mosása ellen próbáltunk fellépni. Itt is látható, hogy voltak éppen meg kell vizsgálni, kik a vállalatok voltak éppen a tulajdonosai, és a multinacionális vállalatokat meg kell akadályozni abban, hogy elkerüljék az adót a fejlődő országokban. Hosszan beszélhetünk Addis Abebában, ám hogyha megengedjük, hogy a multinacionális vállalatok úgymond válogassanak, mazsolázzanak az országok között az adóelkerülés érdekében, akkor hiába adunk bármekkora támogatást az oktatásra, igazság, a, a egészségügyi rendszerekre. Sosem tud a Szaharától déleles országban megfelelő szintet elérni ez az adó befizetések hiányába. Ez adópolitikát és jó adójogszabályokat bevezetni, ebben kell segíteni ezeket az országokat. Kora úr, egy percben a következő hozzászóló. Grazie. Köszönöm, elnök asszony. Nos, gratulálni szeretnék Slein. asszonynak a remek munkáért ezzel a jelentéssel kapcsolatban, mely jelentős. És ahogyan McAven is elmondta, amikor sok pénzről beszélünk, sok milliárdról, ugyanakkor egy jó rendszerrel, az adóelkerülés elleni rendszerrel mindent el tudnánk kérni, amiről beszélünk és most arról vitázunk, hogy hol is találhatjuk meg a gazdasági eszközöket a fejlesztés támogatására. Nos, hogyha az adó elkerülés elleni küzdelem megfelelő szintje létrejönne, akkor minden eszközünk meg lenne erre. Jó a jelentés, remélhetőleg elérhetőek, megvalósíthatóak ezek a fontos dolgok, a country by country reporting, vagy akár egy intergovernatív szervezet létrehozása, és ahogyan a jelentős, jelentőstevő mondta, remélhetőleg a szakbizottságbeli jó szavazást, egy hasonlóan egyhangú szavazás követi majd a plenárison. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászóló, Stír úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy hét múlva lesz a következő nemzetközi konferencia a fejlesztési finanszírozás tárgyában, Addis Abebában, és aztán lesz a Nyőrki csúcs, és újra kell fogalmaznunk, hangsúlyozva az üzenetünket, amelyet áprilisban határoztunk meg, akkor, amikor elfogasztuk az, az állásfoglalást, amely Pereira képviselő javasolt. EU, az EU kell maradjon kulcsfont, és kudonor, ám hangsúlyoznunk kell azt, annak szükségességét is, hogy más fejlett országok is, sőt, egyes fejlődő országok is vállalják részüket a finanszírozásban, mert nem lehetünk csak mi a GDP 0,7%-ának elkötelezett cségi szintén nem állhatunk egyedül, mások is kell, hogy beruházzanak a fejlesztés húzó ágazataiba, a köz- és magánszektorban is mobilizálnunk kell ezekben a partnerországokban a, a saját forrásokat is. Ez kulcsfontosságú eleme a képletnek, és ebben az adó ö, igazgatás és behajtás hatékonysága javítása kulcsfontosságú. Ezért is támogatom Elislán jelentését, amely az adó elkerülés, adócsalás ellen lépne fel a, a fejlődő országokban. Az új fejlesztési stratégia ezt kell ö, hangsúlyozza, az intézményi kapacitásokat erősítve az adóbeszedést ö, intézményeiben, ám ez nem lesz elég az extrém szegénység ö, elleni harcban, ezért kell új programokat bevezetni az adiszi konferencián is. Köszönöm szépen, Pereira másfél percben. Elnök asszony, az Addis Abebai konferencia a fejlesztés finanszírozásáról néhány nap múlva kezdődik. És itt egy nagyon fontos témát fognak tárgyalni, arról fognak beszélni, hogy hogyan tudunk elég erőforrást mozgósítani 2015 és 20 között a fejlesztés finanszírozására. Elengedhetetlen tehát, hogy a nemzetközi közösség megállapodást tudjon kötni Addis Abebában, méghozzá egy olyat, amely ambiciózus. Világosan megfogalmazódott már az EU álláspontja, és elmondtuk, hogy tiszteletben kell tartani a 0,7%-os célt, mármint hogy a GDP-nek a százalékát fordítsuk a fejlesztés támogatásra, és hát a az időbeosztás elég sűrű, tudjuk, hogy a tanács általában elmarad attól, amelyet a parla- amit a parlament kér, és az Addis Abebai konferencia előtt igen aggasztó helyzetben vagyunk. Vannak olyan partnerek, amelyek nem mutatnak felelősségvállalást, tehát nincs konkrét pénzügyi kötelezettségvállalás a, tehát ezt a felhívást azonban meg kell tennünk a fejlődő, feltörekvő gazdaságok felé. Mindenki vállalja a saját felelősségét ebben a helyzetben, tehát ez azt jelenti, hogy világos, konkrét pénzügyi kötelezettségvállalásnak is meg kell születnie. Reméljük, hogy az Addis Abebai konferencián megjelenik ez a felelősségvállalás, azért is, hogy segítsük a közt, illetve azért, hogy együttműködhessünk. Köszönetet mondok Elislein kollégának. Köszönöm. Most pedig Hautala asszony egy percre. Nos, egyre gyakrabban történik, hogy a fejlődő országok, amelyek alacsony bevételi szinttel rendelkeznek, függetlenülni akarnak a fejlesztési segélytől. A büdzsének csupán 0,6%-a érkezik a fejlesztési segélytől, segélyből, de ö, fontos az, hogy a fejlődő országok saját maguk tudjanak adót kivetni. Az állami fejlesztési segélyre azért van szükség, hogy ö, támogatni tudjuk ezeket az országokat az adó kivetésben. Remélhetőleg Addis Adebában konkrét program keletkezik, hogy hogyan tudunk tovább lépni ezen a területen. Ö, még azt szeretném elmondani, hogy itt van most a luxemburgi soros tanács elnökség. Luxemburg valóban elérte céljait a fejlesztési segély százalék arányát illetően remélhetőleg Luxemburg sikra száll azért, hogy más EU-s tagállamok is elérjék ezt a 0,7 százalékos célt. Az északi országokban nem olyan jó a helyzet, Finnországban a kormány 43%-kal csökkentett a fejlesztési segít, és Dániában sem a helyzet. Yeah, thank you, President. Köszönöm szépen, állnak asszony, ez jelentés. Szerintem rossz felé húz. A, egy mellékes szimptomával foglalkozik, nem a fő bajával a felődő nemzeteknek, amely a korrupció. Nigéria jó példája annak, hogy a kormány korrupciója hogyan ö, riasztja el a befektetőket, és ezáltal megengedi azt is a kormány, hogy a vállalatok visszaérnek a piaccal, és a lehető leglazább adó szabályokat hozzák ebben az országban. A legfontosabb, hogy számon kérjük az adóelkerülőket, nem kérdés, hogy realista elvárás-e azon technológiai fejlettséggel, amelyet élvezünk, nagyon könnyen lehet úgy érvelni, hogy őszintén szólva akár kontraproduktív is ez a követelmény. Mielőtt az adó elkerüléssel szemben föllépnénk, a korrupcióval kell szembenéznünk a fejlődő országokban. Ha valamivel kapcsolatban kemény jogszabályokat kell hozni, akkor az inkább a gonoszság gyökere, és nem csak egyik ágacskája. Köszönöm. Venta úr, másfél percben a következő. Pani Przewodnicząca! Rok 2015 jest kluczowy dla finansowania polityki. Köszönöm, elnök asszony. A fejlesztés finanszírozás jelentős mérföldkövei következnek. Most júliusban az Addis Abebai konferencia, majd szeptemberben a fenntartható fejlesztési célkitűzések meghatározása, amelyek a milleniumi célkitűzések helyébe fognak lépni 2015 után. Most viszont olyan tendenciákat láthatunk, hogy egyre nagyobb a fejlődő országok igénye, de közben a fejlesztési támogatás egyre csökken, mert a donorországok is nehézségeket élnek meg a gazdasági életben. Említettük az adó beszedés problémáit, ha ezeket sikerül megoldani, és innovatívan használják fel az erőforrásokat, ez segíthet 2015 után a helyzet javításában. A Unit Aid egy nemzetközi szervezet, amelyet az ENSZ támogat, és bebizonyítottam már, hogy mennyire előnyös ez a modell. Az elmúlt 9 évben a Unit Aid az AIDS és HIV-ben szenvedő gyerekek 80%-ának támogatást tudott juttatni, valamint a maláriában és tuberkulózisban szenvedő betegeket is támogatni tudta. Az Európai Uniónak is innovatív finanszírozást kell, hogy támogasson. Az adó beszedés az csak egy módja, amely javíthat a helyzeten a fejlődő országokban. Köszönöm szépen. Neuser úr következik másfél percre. Tisztelt elnök asszony, kedves Mimica biztos úr, és tisztelt tanács. Svédország, Dánia, Luxemburg és Nagy-Britanniában mi a közös? Ez egyetlen olyan négy ország, amely tartotta azt az ígéretét, hogy 0,7%-ban támogat. És Örülök annak, hogy a tanács elnökség is itt van a plenárison, mert nem minden tanács elnökség jött el az, a fejlesztés politikai plenáris napirendi pontokra. Szerintem az egy, fejlesztés együttműködés finanszírozása a tagállamok kezében van. Olyan országból, Németországból származom, ahol komolyan veszik ezt, ám Németország 15 éve 0,36-ról 4,4%-ra ment csak fel, tehát szinte semmivel sem növelte ezt a részesedését. Azt gondolom, hogy a Luxemburg a tanács elnöksége szerepében éppen most a fejlesztés európai évében meg kéne ragadja a lehetőséget arra, hogy jó luxemburgi jó példával járjon elő, mutassa azt be, és intenzíven hasson a tagállamokra, hogy több hitelességre törekedjenek e politika területén, a tárgyalások során Párizsban is hitelesen kell fellépjünk, és nem tehetjük, hogyha nem tudjuk elérni ezt a kvótát már vagy 15 éve. Köszönöm, Zeller úr, másfél percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, tanácsönökség, tisztelt kollégák. Néhány nap múlva Addis Abebában egy mérföldkőről fogunk határozott hozni a fejlesztéspolitikát, illetően már mint a finanszírozást, illetően ezen célok elérésében. A pénzügyi intézkedések mellett az ipari országok részéről ehhez hozzátartozik, hogy a fejlődő és országok saját forrásokat találjanak a szegénység és az éhénység leküzdésére és polgáraiknak egészséges, biztos életbiztosítására a saját országaikban. A fejlett országokat felhívják, hogy tegyenek erőfeszítéseket saját adóik növelésére. Gyakran ezek az országok gazdagak nyersanyagokban, fiatal kreatív emberekben és jelentős potenciálban a gazdaságra fenntartató fejlesztést illetően. Ezen országok bevételei azonban nem landolhatnak kevesek zsebében, és külföldi vállalatokhoz kerül, nem kerülhetnek. Az átláthatóság és az igazságosság a nemzet és nemzetközi adórendszerekben végre meg kell, hogy teremtődjék. Az adóbevételek a fejlődő országokban hosszú távon fejlesztendőek, hogy a szociális problémákat a helyszínen oldjuk meg. E, szubnacionális adók is kell, hogy tartozzanak. A nemzetközi együttműködés adókérdésekben ösztönzendő, a jelentés ehhez jelentős ösztönzést szolgáltat, azonban mindezeket a gyakorlatban is végre kell hajtani. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Litz úr egy percben a következő. Köszönöm, elnök asszony. 70 állam a konferencia előtt egy héttel még nem jutott egyességre ezzel a sikeres konferencia esélyei csökkentek. Ezért kérjük mi szociáldemokraták az Európai Parlamentben, hogy mindenki gondolja végig felelősségét, hogyan lehetne jobb ajánlattal menni a konferenciára. Ez az ipari nemzetek 0,7%-os vállalását is illeti. A, nem lehet várni 2030-ig ennek betartásával. A fejlesztési szakbizottság előadéként a 2015-ös költségvetés tárgyában is kimondtam ebeli véleményemet. A küszöbön álló konferencián Addis Ababa meg kell tegyünk mindent annak érdekében, hogy az eredmények mérföldkövet jelensenek a fejlesztés politikában, és az Európai Parlament, valamint az Európai Bizottság és a Tanács is el kell, játsz, el, el kell végezze ez feladatát, ez nagyon sok sikert kívánok nektek. Köszönöm, kedves kollégák, most jön a KCDI rész, és Poszpiszil úr az első hozzászóló paní předsedající já jsem velmi pozorně poslouchal celou tu debatu a dovolte mi. köszönöm szépen elnök asszony én nagyon komolyan figyelemmel itt ezt az eszmecserét és van egy konkrét javaslatom. Az a véleményem, hogy a fejlődő országoknak békés programokat kellene javasolnunk, az adóbeszedés témájában. A pénzügyi segítségnyújtás mellett a szaktudás átadása nagyon fontos. Hogyan lehet az adókikerülést megszüntetni. Mi az Európai Unióban működtetjük ezeket a programokat, úgyhogy ezeket az érintett országok rendelkezésére bocsáthatnánk és még a tagjelölt országoknak is ugye nagyon sok javaslatot adunk, akik az Európai Unióhoz akarnak csatlakozni, oda is átadjuk a szaktudást, hát akkor javaslom, hogy ebben az esetben is használjuk a szaktudást, adjuk azt át, hogy tudjanak küzdeni az adókikerülés ellen az érintett országok. Itt nem arról van szó, hogy az alacsony adókulcsok ellen küzdünk. Szerintem mindenkinek meg kell, hogy maradjon a joga ahhoz, hogy alacsony adókat vessen ki. Toszka képviselő, köszönöm szépen. Gratulálok önnek a jelentéséhez. Az elmúlt évben meg kell éljük, hogy a, láthattuk, hogy nem csak a fejlődő országok problémája a rettenetes eladósodás, a hazai populizmus és a felelőtlen eladósodás európai országokat is a bukás szélére húzott. A különbségek nagyok, de a problémák hasonlóak. A a, a túlzott eladósodás és azok, azok a visszafizetése kiszívja az erőt a gazdaságokból. Nem lehet rendszerreform nélkül megengedni ugyanakkor az adósságok eltörlését a harmadik világban sem. Az egyetlen, egyetlen megoldás az lehet, hogyha az adós és a hitelezők között megállapodás születik, a fenntartható fejlődés érdekében. Ez ugyanúgy igaz Etiópiára, mint Görögországra is. Az alapfeltétele persze mindenek az, hogy mindenki vállalja az adós és a hitelező is felelősségét, és ne egy népszavazásra próbálják eladázni a döntést. Thank you. Köszönöm. Maria Szúra következő. Elnök asszony, a hatalmas volumenú adó, elkerülés adócsalás nagy kihívás az irányítás számára a felüldő országokban. Az a GDP arányos adó ö, arány nagyon alacsony, 10-20 százalék közötti. A felüldő országok ezért nem tudják finanszírozni a tevékenységeiket, és a múltig hatalmas profitot termelnek a területükön, amelyeket nem adóztatnak. Ez hatalmas vesztességet jelent, amelyet szociális célokra lehetne fordítani. Tehát az adókat ott kell beszedni, ahol a profit termelődik, de a fejlődő országok nem tudnak a fejlődés útjára térni, amíg ilyen hatalmas az mondjuk emiatt azonnal alkalmazni kell a 2014. szeptemberi ENSZ határozatot. Děkuji <clears throat> paní předsedkyni za udělení slova. Já jsem si se zájmem vyslechl zejména... Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Biztos. A biztos úr arról beszélt, hogy koherens vállalásokra van szükség, egyfajta egyetemlegességre a fejlesztési támogatásban. Beszélt az 0,7%-os GDP részesedés elérésének fontosságáról. És ez nem minden ország teljesítette az EU-n belül sem. Ezt érdeklődéssel hallgattam, biztos úr, ám nem szabad megfelelkeznünk az emberi jogokról sem mert azok a viták, amelyek az emberi jogokról szólnak, nagyon fontosak, mert ezek az országban sokszor lábbal tipornak az emberi jogokon, és én hiszek abban, hogy a támogatásokat hozzá kell kötni azokhoz a követelésekhez, hogy az egyetemleges emberi jogok elvei tartsák be ezekben az országokban az ENSZ elvének megfelelően. Hvala lijepo gospođo predsjedavajuća gospodine povjerenie köszönöm szépen elnök asszony biztos úr engedje meg hogy gratuláljak önnek az ambiciózus tervéhez ahogy mondta ön a konferenciára ambiciózus tervekkel szeretne elutazni és koherens programmal afelől nincs kétség, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kell játszania a fejlesztés finanszírozásban, a fejlődő országok támogat, társában, de mindannyian tudjuk, hogy ez nem a szegénység megszüntetésének a módja. Ha a szegénységet meg szeretnénk tüntet, szüntetni, akkor megoldásokat kell találnunk, újfajta megközelítésre van szükség. Európa vállalhat ezen a téren vezetően együtt, az Európai Unió és a partnerei rész kell, hogy vegyenek ebben a munkában, annak az érdekében, hogy ebben a vállalkozásban sikeresek lehessünk. Ahogy Schlein is mondja, az adóelkerülést le kell küzdeni, és az adóparadicsomokkal is kezdeni kell valamit, mert különben ezek az országok nem tudnak fejlődni. Köszönöm, és Mimica biztos úré a szó. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm ezt a hatalmas érdeklődést, amelyet mutattak a fejlesztés finanszírozás témájában, és köszönöm a javaslatokat és az értékes véleményeket. Egyetértek azzal, hogy az Európai Unió az ambícióiból és kötelezettségvállalásaiból nem engedhet, ha a fejlődési, fejlesztési támogatásról van szó. Tehát ezek az alapelvek, a fejlesztési alapelvek maradnak. Üdvözlöm a megjegyzéseiket, azon témákban is, amelyek a fejlesztés támogatáson túlmutatnak. Szerintem a 2015 utáni időszakban itt nagy előrehaladást lehet elérni. Ami a monitoring, illetve a nyomonkövetés témáját illeti szintén ambiciózusnak kell maradnunk. Az Európai Unió úgyis éves elszámoltatási gyakorlatot működtet, így ellenőrzi az előrehaladást. A jelentés, amely a 2014-es évről szól, a múlt hónapban jelent meg. De ezt az egészet szélesebb keretek közé kell helyezni a 2015 utáni monitoring és elszámoltatási keretek közé. És még valamiről el kell gondolkodni. Mit tesz majd az Európai Unió azért, hogy a fejlesztés finanszírozást támogathassa a 2015 utáni időszakban? alaposan átgondoljuk azt, hogy az Európai Unió politikáit hogyan kell felülvizsgálni az új agenda támogatásának érdekében. A politikák koherenciája azt hiszem most aktuálisabb, mint bármikor. Erre nagy szükség van, az EU-nak igen szolid lépéseket kell, hogy megvalósítson, akkor, hogyha a 2015 utáni időszak agendáját szeretnénk életbe lépni, látni, az erőforrásokat mozgósítani kell a fejlődő országokban, az adó elkerülést és az adó csalást pedig le kell, hogy küzdjük. A parlament jelentésében szereplő gondolatokat alaposan megvizsgáltuk, és üdvözöljük a parlament szerepvállalását ebben a témában. Köszönöm szépen. Megköszönöm, és most pedig Schmidt miniszter úré a szó. Elnök asszony, először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek ezért a jelentésért, amely lehetővé tette számunkra, hogy remek vitát folytassunk le Fontos hozzájárulás ez az előkészületekhez, az ADC és a New Yorki konferenciákra tekintettel. Azt is kiemelném, amit a biztos úr említett, hogy mennyire fontos az adócsalás elleni küzdelem, a megoldásoknak nemzetközi szintűeknek kell lenniük. És ahogyan az önök felszólalásai remekül megmutatták és megerősítették, az Európai Unió és tagállamainak álláspontja világos, mert ami ezen konferenciák célját illeti. Addis ne legyen egy olyan konferencia, amelynek csupán az állami tá- fejlesztési támogatása tárgya, itt uh, integrált megközelítést kell uh, szorgalmazni a pénzügyi és egyéb eszközök uh, értékelését illetően az állami fejlesztési támogatás fontos finanszírozási forrás, különösen a kevésbé fejlett és a törékeny államok esetében, azzal a feltétellel, hogy ez a segítségnyújtás hatékony legyen, jól orientált és jól felhasznált. Ki kell bűvíteni itt az alkalmazást, és el kell gondolkodni azon, amit elhangzott, az oktatás bizonyosan egy pillére a fejlesztési politikának, a munkahelyteremtés fontos, a vállalatok, a szociális vállalatok, és az előfejlesztési támogatáson kívül támogatni kell az alternatív finanszírozási formákat, mint például a mikrofinanszírozást. Ebben a szellemiségben az elnökség ezen eredményekre támaszkodva, melyekre önök emlékeztettek, teljes mértékben kötelezettséget vállal, hogy ezen nemzetközi tárgyalásokat siker koronázza, és valóban képesek legyenek valódi nemzetközi partnerség létrehozására. Köszönöm. Thank you, miniszter. Köszönöm, miniszter úr. És most a vita lezárásaként a jelentős tevő Stein asszonyok kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani a biztos úrnak, hogy ennyire a rendelkezésünkre állt az utóbbi hónapokban, a munkában, megvitattuk vele a jelentést, és hogy készen állt arra, hogy a mi válaszainkat, a mi véleményünket figyelembe vegye. Tudja, mert nagyon sokat beszéltünk már erről, hogy a mi meggyőződésünk az továbbra is az, hogy egy valódi kormányközi testület létrehozása tudja csak egyedül garantálni azt, hogy a fejlődő országok is képviseltetve legyenek. Ma az ENSZ adozási bizottságában csak 25 tag van, és hát érdekes lenne tudni, hogy aki ott ül, az, vagy fontos lenne, hogy az a kormány nevében, a saját kormánya nevében beszélhessen. A globális rendszer, tehát ez, ezt át kell alakítani, ennek a formáját és lényegét remélem, hogy önök is segítenek ebben, és hogy sikerüljön Addis Abebában egy ambiciózus dokumentumot elfogadni. Megköszönöm Mekeven elnöknek is, ugyanis azt mondta, hogy az országonkénti jelentéstétel elengedhetetlen, másképpen az adóelkerülés ellen nem lehet küzdeni. Ez a cselekvési tervnek is fontos lépése. Remélem, hogy holnap az összes frakció ugyanígy támogatja ezt a jelentést, mint ahogy a szakbizottságban tette, és egy erős jelzést tudunk küldeni tehát. Megköszönöm mindenkinek, aki hozzászólt a vitához, és hát arra azért emlékeztetnék, hogy nagyon sok dologra nem utaltunk itt, de ezek szerepelnek a szövegben. Nem csak arról van szó, hogy javítsuk a belföldi előforrások mobilitását, hanem a kormányzás megerősítését, az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot az állampolgárok felé, és természetesen a korrupció elleni küzdelmet is, amelyről többször szól a szöveg arról is szó van, hogy a hosszú távon nagyobb függetlenséget kell, hogy garantáljunk a jelenlegi helyzethez képest. Megköszönöm még egyszer mindenkinek, és reméljük, hogy holnap sikerül a lehető legnagyobb többséget szerezni ennek a jelentésnek a szavazás során. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Lezártuk ezt a vitát, és a napirendi pontról holnap lesz a szavazás. Van még egy elnöki bejelentésem. Raymond Serna Giottoról van szó, aki a néppárti frakcióból távozik, és az ECR frakció sorait fogja kiegészíteni.